úgyhogy most visszatérünk a szavazatmagyarázatok témájához, ami mm, a mai délutánon félbeszakadt. Arra is emlékeztetnék, hogy a írásban is be lehet nyújtani a szavazatmagyarázatokat. Olbricht és Tomás ajánlással kapcsolatban, vagyis a 2014-2020-as többéves pénzügyi kerettel kapcsolatban lesz most a következő magyarázat. Nina Jill jelentkezett. Ő ennek ellenére nincs jelen, úgyhogy akkor Postpisil kollégának adom meg a szót. Pravuje víceletý finanční rámec, protože pro Českou a tanácsi rendelet, amely a több éves pénzügyi keretet szabályozza, nagyon fontos a cseh köztársaságnak, illetve ennek a megváltoztatása, mivel 2014-ben 80 milliárd koronát kapott, ezek, ezt viszont csak 2015-ben tudtuk volna felhasználni, és hogyha ez a változtatás most nem történik meg, akkor a 2014-es évre juttatott finanszírozás elvesztettük volna, mert nem tudtunk volna jóváhagyni a regionális programokat. Maga a rendelet nagyon későn lépett érvénybe, illetve nagyon későn kellett jó, került jóváhagyásra, ez már maga probléma volt. Ez a mai módosítás nagyon hasznos lesz, mert így teljes mértékben ki fogjuk tudni használni a régiók számára nyújtatott pénzügyi támogatást. Köszönöm szépen. Notis Marias következik. Nos, a több éves pénzügyi keret módosítása mellett szavaztam a 2014-es 2020-as időszakra, mert így 2015-ben lehetőség lesz azon eszközök felhasználására, amelyeket nem tudtunk lehívni az elmúlt években. Itt 300 operatív programról van szó, és így Görögországban is lehet olyan programokat finanszírozni, amelyek a munkanélküliség leküzdését segítik, amely időközben 26%-ot ért el Nos, mindez a trojka intézkedés következménye volt Görögországban, és a primér gazdasági ágazatokban is végre lehet hajtani majd programokat. Ez különösen azok számára lesz előnyös, akik a termési költségeiket ezáltal csökkenteni tudják. Aztán itt van a közlekedés és az energia területe, és itt is lesznek projektek, valamint más területeken is. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ezt a pontot ezzel lezárjuk. Az örmény népírtás száz éves évfordulójával kapcsolatos téma következik, és Pospisil úr következik először. Köszönöm szépen, elnök úr. Én támogatta ezt az állásfoglalást. Az Európai Parlament egy olyan intézmény, amely nagyon sokat vitázik az emberi jogokról. Nem csak az Európai Unión belül beszélünk az emberi jogokról, hanem szerte a világon és ezért fontos erre a tragikus eseményre emlékeztetni a világot. Ez a 20. század első népírtása, és az örmény nép történelmében szomorú pillanat. Törökország számára most nagy lehetőség mutatkozik. Javították a kapcsolatokat, másképpen ítélik meg a szerepüket ebben a tragédiában, de Törökország még mindig nem ismerte el azt a tényt, hogy népírtásról volt szó. Ezért örülök annak, hogy ez az állásfoglalás tartalmazza az ötös cikket, amely leírja, hogy Törökország most túléphet a múltján, és elismerheti végre az örmény népírtást. Köszönöm szépen Poszpisil úrnak, most, most pedig Skripek úr következik. Mikor a predszorok mi? Nos, ami a népírtást illeti, sajnálatos módon Törökország továbbra sem ismerte el ezt a tényt, hogy 1,5 millió személy veszítette el életét a népírtás következtében. A népírtás tényét el kell ismerni. Törökország a megbékés útján van, és Törökországnak végre meg kell értenie, hogy a valódi bűnbánat és a múltal való szembenézés szükséges az EU csatlakozáshoz. Az embereknek is végre meg kell érteniük, hogy a valóság tagadása csak a múltbeli fatális hibák megismét érdeklődéséhez vezethet. Az örmény egy másik üzenetet is hordoz, nem szabad megengedni a vérfüldőket a közel-kelet térségében sem a jövőben. Köszönöm a figyelmet. Dakujem. Neni dama Mihaela Szojdrova. Köszönöm. Következő hozzászóló Mihaela Sojdrova. Köszönöm szépen, elnök úr. támogattam a parlament állásfoglalását, amely az örmény népírtás elismerésére szólít fel, valamint kifejezi az örmények és a törökök közötti megbékélésre vonatkozó igényt. De nem vagyunk bíróság. Természetesen kötelesek vagyunk kifejezni véleményüket egy ilyen nagyon fontos eseménnyel kapcsolatban. Az olyan országok, amelyek politikailag még nem nyilatkoztak erről, ezt szintén meg kellene, hogy tegyék. Nagyon fontos a bűnösség megállapítása, de egymásnak, az egymásnak való megbocsátás is ugyanolyan fontos. Németország ezt megtette, más országokban is történt ilyen. Idén ünnepeljük 70. évfordulóját történelmünk egyik legnagyobb tragédiájának, és nagyon jól tudjuk, hogy milyen sok igyekezett kellett ahhoz, hogy a németek és a csehek megbékéljenek egymással. Reméljük, hogy Törökország és Örményország is képes lesz majd erre. Elnök, köszönöm szépen, János Korvin Mikke kolléga kapja meg a szót. Micro, please. Microphone. Kérem, hogy kapcsolja be a mikrofonját. Sorry, Mr. Chairman. Elnézést kérek. Találko- ta- tartózkodtunk, nem tudtuk, hogy hogy szavazzunk, hiszen a cigányokkal Lengyelországban nincsenek problémák. Szeretjük őket, kártyáznak, hegedülnek, nincs velük semmi gondunk. Elnök, elnézést kérek, tisztelt Uram, de jelenleg az örmény népírtás témájában tartott nép, szavazatmagyarázatokról van szó, az örmények nem romák. Ön az örmény népírtással kapcsolatos szavazatmagyarázatra jelentkezett. És most a romákról beszél. A romák nem ugyanazok, mint az örmények. Esetleg akkor várjon, amíg majd a romák, téma kerül, romák témája kerül sorra. Következő hozzászóló Notis Marias kolléga. Nos, itt a, az örmény népírtás esetében több millió örmény kívánalmának kell megfelelnünk. Utólag, akiket az oszmán birodalom gyilkolt meg, száz évvel ezután, a népírtás után végre fejet haltunk az áldozatok előtt, az örmények elleni gyilkosságok, emberiesség elleni büntetnek minősülnek. Én az állásfoglás mellett szavaztam, nem csak azért, hogy helyreállítsuk a tényeket, hanem ez egy fellépés, amely Törökországot is nyomás alá helyezi, ugyanis ennek az országnak el kell ö, ismerni az örmények ellen elkövetett népírtást, és bocsánatot kell kérnie ezért ugyanis be kell tartani a nemzeti jogot, nemzetközi jogot Törökországnak vissza kell vonnia csapatai Ciprusról is. Köszönöm szépen, Anna Záborszkája a szó, tessék asszonyom. Köszönöm szépen, elnök úr. Szlovákia az egyetlen olyan Európai Uniós tagállam, ahol az örmény népírtás bűnöseit büntető jogi felelősség terheli. Minden országnak követni kellene a példánkat, hiszen a népírtás büntetendő cselekvés, és egyetlen módja annak, hogy a múlt bűneit eltörüljük, az, hogy egymással megbékéljünk ahogy a pápa őszentsége is kijelentette, hogy a vérontás teljes mértékben elfogadhatatlan. Ezért a mód, az, amellett a módosító mellett szavaztunk, amely a pápa szavairól ilyen módon megemlékezik az állásfoglalásban. Ilyen módon a múlt sebeit be fogjuk tudni gyógyítani. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Szanyi Tiboré a szó, tessék. Thank you very much, Mr. Chairman. Uh, I voted in... Köszönöm, elnök úr. Megszavaztam az állásfoglalást azért, mert ez is emlékeztetnie, ennek is emlékeztetni kell bennünket arra, hogy hova vezet a szélsőséges nemzet nacionalizmus, a xenofóbia, a roma ellenes retorika, az erőszakos nacionalizmus, amelyet nemzeti kisességek ellen eh, látunk megnyilvánulni, és más országok ellen, felütötte a fejét Európában, és ezt a politikai vezetők, akár kormányok támogatják. Én nekem jobban tetszett volna, hogyha erősebben tükröződik a szövegben az, hogy milyen veszélyekkel jár ennek a fajta nacionalizmusnak a megerősödése. De szerintem az Európai Parlament megfelelően világos jelzéseket küld az összes érintett kormánynak és politikai erőnek. Köszönöm szépen. Köszönöm Szanyi úrnak. És most Franz Obermeier következik. Bitte hát Nos, egy osztrák író Franz Werfel írt erről egy regényt erről az eseményről, Muszadag 40 napja, és ez az első olyan mű, amely az örmény népírtást megörökítette. Most száz évvel később a török kormány agresszív retorikával elutasítja a népírtás tényét. Tanutuló kormányfő fő Ferenc pápa őszinte szavait illetően azt mondotta, hogy az idegen gyűlölet. Nos, nem csupán az iszlám nacionalisták tagadják meg a történelmüket, hanem a török fiatal csoportok itt Európában, a TGB Európa mindenkit, aki a népírtásról beszél, Törökország megszégyenítőjeként bélyegez meg. Számomra ez egy fenyegető tény, hogy még a harmadik nemzedék sem ö, jutott el a demokratikus Európába, és ezen okból támogat, támogattam ma ezt az állásfoglalást. Ah. Köszönöm szépen. Angel Dambaszkié a szó. Tisztelt kollégák, tisztelt elnök úr! aláírtam ezt az állásfoglalási javaslatot, és meg is szavaztam több okból is. Egyrészt azért, mert szenvedélyesen ö, támogatom a, az, annak a több millió örmének az ügyét, aki népírtás áldozata lett. Nem csak azért, mert szeretnék emlékezni rájuk, hanem mindenkire szeretnék emlékezni, aki az ottomán birodalom és ezen belül a fiatal törökök által elkövetett népírtás áldozata volt az elmúlt évszázadban. Ugye emlékszünk rá, mindenkit ki akartak írtani, és egy új nemzeti identitást szerettek volna teremteni. A török, a jelenlegi török államnak el kell ismernie, hogy elődje bűnöket követett el, és a politikai, sőt még a gazdasági felelősséget is vállalnia kell ezért, és kártérítést kell fizetnie. A jelenlegi török kormány kormány ugyanakkor szégyenletesen viselkedik, hiszen mindent letagad. A népírtást be kell vallani, és nem lehet letagadni, hanem üldözni kell. Köszönöm szépen, Dombaszki úr. A következő dokumentum, amelyek kapcsolatban szavazatok indoklása következik, a nemzetközi romanakról szóló, illetve az európai cigányellenességről és a második világháborúban elkövetett roma népírtásról szóló dokumentum. Az első hozzászóló a szavazatmagyarázók sorában Branislav Skripek, tessék megadom a szót. Köszönöm, Vážený pán predseda, hlasoval som za toto uznesenie. Tudom, elnök úr, ezen állásfoglás mellett szavaztam, mivel a roma népírtás, ahogyan más népírtás nem merülhet feledésbe. Ez szörnyű események intelme, de egy ösztönzés is, hogy emeljünk fel a szavunkat ezen közösség érdekében. Nos, a roma közösségek esetében Szlovákiában több mint 400 ezer roma él, és a roma integráció kérdéseivel naponta szembesülünk. A kudarc fő oka az, hogy hiányoznak az információk a roma közösségekről. Éppen ezért itt az ideje annak, hogy maguk a romák is részt vegyenek ebben a munkában, részt kell venniük a politika alakítás folyamatában, mert máskülönben csak eszközök lesznek, és a forrásokat hatás nélkül fogjuk elkölteni. Marias, bardzo proszę. Köszönöm, Notis Marias következik. Parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. 2011-ben a parlament elismerte a roma népírtást. A náci rendszer és kollaborátorai romákat gyilkoltak le. Több ezer romát égettek el a náci koncentrációs táborokban, Mauthausen, Belzen, Auschwitz és a többi. És itt több ezer görög és az életét vesztette. Tehát ezért támogattuk ezt az állásfoglalást, amely elítélte ezt a népírtást, a tömeges gyilkosságot el kell ítélni, és határozott üzenetet is küldünk ugyanakkor azoknak, akik még mindig nosztalgikusan tekintenek vissza a nácizmusra. Köszönöm szépen Marias Notisnak a hozzászólást, és végül, de nem utolsó sorban, Janusz Korvi Mikkel következik. Köszönöm szépen, elnök úr! Mi tartózkodtunk a szavazáson. Nem tudtuk, hogy hogyan szavazzunk. Ugyanis Lengyelországban, ugyanúgy, ahogy Európában nincsen cigány ellenesség. A cigányok nagyon kedvesek, autóznak, énekelnek, táncolnak, hegedülnek, és így tovább. Így tekintenek rájuk. A probléma a romákkal van, akik piszkos lakásokban laknak, egyre több és több pénzt követelnek a társadalombiztosítástól, illetve és ez egy olyan probléma, amely azt jelenti, hogy most akkor hogy is tekintsünk ezekre a nyilatkozatokra. Vannak, akik romának tekintik magukat, vannak, akik cigánynak tekintik magukat. E, Köszönöm a képviselő úrnak a hozzászólást. Most itt nincs vita, nem tudjuk megoldani ezt a kérdést. Ön volt a szavazat magyarázatok napirendi pontjában az utolsó hozzászóló. Itt az ideje, hogy lezárjuk, hogy felfüggesszük az ülést. A jegyzőkönyvek